Akkor Üdvözlök mindenkit, folytatjuk a munkát. A módosítókkal az Európai Gazdaságpolitikai Koordinációs Szemeszterre vonatkozólag a 2013-as év prioritásainak végrehajtása a témánk. Az Európai Parlament előadója Elisa Ferreira asszony. Szeretnék pontosításokat elmondani. Először is a nemzeti parlamentek képviselői számára. Először is szeretném őket üdvözölni. Nagyon örülök, hogy itt vannak a mai napon. Egyébként tolmácsolást is biztosítunk 22 nyelvre, és szeretném elmondani, hogy nem a szokásos, eh, spontán felszólalások rendszerében fogunk dolgozni. A szokásos rendszerben az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek képviselői szót kérhetnek, de most megadom Pereira asszonynak, illetve Ferreira asszonynak a szót. És szeretném, hogyha ezen alapon jelentkeznének azok, akik szólni szeretnének, a teremszolgák körbe fogják hordani ezt a lapot, és ezen lehet felszólalásra jelentkezni. Herman de Croo úr, a belga parlament részéről kimentette magát, mert sajnos nem tudott eljönni a mai napon. Szeretném még egyszer elmondani, hogy ezeken a felszólalási lapokon lehet jelentkezni felszólalásra. Egyébként ott találják ezt az asztalukon. Ezt kell majd átadni a teremszolgáknak és ez vonatkozik az európai parlamenti képviselőkre is, akik szeretnének felszólalni, az árnyék előadókra is vonatkozik ez, nekik is ki kell tölteni ők ezt az űrlapot, hogy, hogy szót kérhessenek a vitában. Ezzel igen, még egy dolog van. Szeretném tájékoztatni önöket, az európai parlamenti képviselőket és a nemzeti parlamenti képviselőket is arról, hogy felváltva fogjuk két-két képviselőnek megadni a szót. Tehát kettő az euró, nem, kettő a nemzeti parlamentekből, és egy az Európai Parlamentből. Tehát kettő nemzeti felszólaló, egy európai parlamenti, és legfeljebb három percben szólhat mindenki. Kérem szépen, hogy ezeket a játékszabályokat tartsák be, különösen az időre vonatkozólag, mert nagyon sokan jelentkeztek szólásra, és csak fél ötig van erre az ülés részre időnk. Most szeretném az előadó asszonynak, Ferejre asszonynak megadni a szót. Obrigada, senhor eh, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, először is mindenkit üdvözlök a nemzeti parlamentek eh, képviseletében, a vitára most egy különösen jelentős időpontban kerül sor. Egyrészt még nem lábaltunk ki teljesen a válságból, ami az eurozónát, illetve egész Európát, sőt az egész világot már egy ideje sújtja. Tegnap volt a Lehman Brothers összeomlásának ötödik évfordulója, és a strukturális gyengeségeket kell orvosolni még. Én egy olyan szöveg jelentéstevője vagyok, amely egy új elemet kíván bevezetni. Tehát most egy új módszertant, a six-packet, illetve a two-packet akarjuk alkalmazni, a jogszabályalkotás a Tupac-kel kapcsolatosan lezárult, és már hatályba lépett, úgyhogy most az egyik legfontosabb szempontról válthatunk szót, nevezetesen az európai szemeszterről. Az Európai Bizottság tett bizonyos javaslatokat, ezeket a tanácsnak kell majd elfogadnia, és az Európai Parlament feladata pedig az, hogy úgymond részvételi demokráciát biztosítsunk a folyamat során. Az európai szemeszter foglalkozik az ország specifikus ajánlásokkal, és ezen kívül a nemzeti költségvetés készítést is meg kell említeni, amit első tervezet szintjén, európai szinten is megvitatunk. Szeptember 15-én a különböző tagállamok benyújtják majd az európai szemeszter keretében a költségvetés tervezetüket, és az ország specifikus ajánlásokat pedig nyilvánvalóan össze kell kapcsolni azzal az értékeléssel, amit a költségvetés tervezetek alapján az Európai Bizottság elvégez, és ezzel a gazdaságpolitikában is fokozottabb európai együttműködést kívánunk biztosítani. Gondolom megkapta mindenki a jelentésemet. Összesen 235 módosító indítványt nyújtottak be a képviselőtársaim, és most igyekszem ezeket a módosítókat beépíteni a szövegembe. Az Európai Parlament azt az elvet kívánja követni, hogy minél nagyobb szintű konszenzust és széleskörű egyetértést tudjunk elérni és remélhetőleg ennek a folyamatnak a végén egy olyan szöveg születik, amit nagy többség tud támogatni, igen szavazattal, és remélhetőleg a főbb kérdések, a főbb szempontok nem torzulnak. Én erre törekszem a jelentésem kapcsán, és ami pedig a legfontosabb kérdéseket illeti, ezeket tartalmazza a jelentésem, az első kulcskérdés az, hogy a reál gazdaság ismét beinduljon, ugyanis növekedés nélkül nem tudunk fenntartható módon kilábalni a válságból. Ezen kívül szükséges az is, hogy figyelembe vegyük az európai gazdaságok szoros összekapcsolódását, az európai gazdaság nem szilárdulhat meg, hogyha nem valósul meg a gazdaságpolitikák koordinációja, igyekszünk a versenyképességben megmutatkozó különbségeket kiiktatni. És üdvözöljük az innovatív szempontokat, amit a bizottság javaslata is tartalmaz. Például a bizottság most először vizsgálja azt az ajánlást, nevezetesen, hogy a tagállam, azok a tagállamok, amelyek többlettel rendelkeznek, ők is vegyenek részt az értékelésben, és vizsgáljuk meg a bér növekedések tendenciáját, ami úgymond egyfajta pozitív fertőzés lehet Európában. Nagyon gyakran vitatkozunk erről a parlamentben. Európa csak akkor működhet hatékonyan, ha a többlettel rendelkező tagállamok is bizonyos korrekciókat hajtanak végre, és kínálat oldali ösztönzést tudunk ezáltal elérni, illetve olyan beruházásokat, amelyek egyelőre még nem mutatkoznak. Tehát rövid távon olyan gazdaságpolitikára van szükség, ami elsősorban a fiatalok körében lép fel a munkanélküliség ellen, és amely a szegénység, a szociális kirekesztés ellen is fellép. A hosszabb távú politikában pedig az Európában megmutatkozó, különösen az eurózónán belül megmutatkozó különbségeket kezeli, Nyilvánvalóan itt a költség szempontokat is figyelembe kell venni, de legalább annyira fontosak a beruházás, a kutatás és az oktatás kérdései. Fontos a termelékenység növeke, növelése az európai gazdaságban, különösen azokban az országokban, amelyek leginkább rászorulnak a versenyképességük fokozására. A jelentés ezen kívül megemlíti a szociális gazdasági hatásokat, amelyeket a gazdasági reformok váltanak ki, és felül kívánjuk vizsgálni az eddig alkalmazott modelleket is. Ugyanis nagy mértékben alulbecsültük az eddigi hatásokat, különösen ami a szegénységet illeti, tehát itt komoly kiigazításokra lehet szükség, ugyanis a polgárok óriási eltérésekkel kell, hogy szembenézzenek, amit nem, amire nem kellően hívtuk fel a figyelmüket. Itt számos változó tényezőt is figyelembe kell venni, ami a reálgazdaságot illeti. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minél többet tegyünk a gazdasági és monetáris koordináció területén, és a six-pack szövegből minél több tanuls, tanulságot leszűrjünk, különösen ami a makroekonomiai elemzéseket illeti, ahhoz, hogy meg tudjunk állapodni a strukturális reformokban. És ezt úgy kell megtennünk, hogy figyelembe vesszük minden tagállam sajátos helyzetét, annak érdekében, hogy el tudjuk érni a kitűzött célokat, anélkül, hogy ez tragikusan negatív hatással járna az érintettekre nézve, ami pedig a fiskális konszolidációt illeti, az egyes országokban, illetve az érintett országok összekapcsolódására tekintettel biztosítanunk kell azt, hogy minél több beruházás valósuljon meg, ezt kell majd a 2020-as stratégia keretén belül is nyomon követnünk ahhoz, hogy megvalósulhasson az európai szintű kereskedelmi és iparpolitika. A szövegben, a jelentés szövegében számos olyan javaslat van, ami arra irányul, hogy a gazdaságok beinduljanak, különösen ami a KKV-kat illeti, illetve hogy fel tudjunk lépni hatékonyan a munkanélküliséggel szemben, különösen a fiatalok körében, ami pedig a pénzpiacokat illeti, gyakorlatilag megszakadt a reálgazdasággal való kapcsolat, és itt az Európai Parlamentben számos kollégával komolyan foglalkozunk ezzel a témával. Múlt héten már megalapotunk az egységes európai felügyelet kapcsán az eurozóna országait illetően, illetve ehhez önkéntesen csatlakozhatnak mások is, és ez segítséget nyújthat abban, hogy közvetlenül kapcsolatot teremtsünk az eurozónán kívüli országok nemzeti felügyeleteivel. az egységes bankszanálási mechanizmus is napirenden szerepel, a különböző ezzel kapcsolatos mechanizmusok, ami elős, amelyek elősegíthetik a bankok szanálását az úgynevezett Bailinnel összekapcsolva, Hát ez azt jelentené, hogy a problémás bankok megmentésében elsősorban a részvényesek és a hitelezők játszának, játszanának szerepet. Ugyanakkor viszont biztosítani kell a betétesek biztonságát, és biztosítani kell a reál gazdaság finanszírozását is. Mindezt úgy persze, hogy elkerüljük a visszaéléseket, a csalást, az adó elkerülést. Ezzel kapcsolatosan számos módosító javaslat született, majd erről még részletesebben is szólhatunk. És lezárásképpen még hadd említsem meg, hogy nem feledkezhetünk meg a demokratikus ellenőrzésről. Mi támogatjuk ezt az elképzelést, és egy széleskörű gazdasági térségről beszélünk, ami a demokrácia térsége is. Fontos az átláthatóság, és fontos, hogy olyan mechanizmusok szülessenek, amelyek a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament, a civil szervezetek, az ipar részvételét egyaránt biztosíthatják és a trojka által végzett munkát ezáltal is figyelemmel tudjuk kísérni rendszeresen, és ezzel egy rendszeres demokratikus ellenőrzési rendszer is megvalósulhat. Az Európai Bizottság szövege az ország specifikus ajánlásokra vonatkozóan úgy tűnik, hogy utal több ponton olyan szempontokra, amelyek korábban nem szerepeltek a vitában. Így például van egy nyilatkozat a bizottság részéről a Strasburgi plenárison a Tupac-kel kapcsolatosan, 2020-ig a nemzeti költségvetések felvizsgálatáról szól ez, illetve többéves programokról, amelyek az államháztartás kapcsán a fenntarthatóságot hivatottak biztosítani, és itt ennek van egy ex ante része is a megvalósítás során. Egy magas szintű szakértői csoport állna fel, amely, amely, amely bizottság megvizsgálná az államadóságok helyzetét. És végezetül a bizottság javaslatot tett egy egységes szanálási mechanizmusra vonatkozóan, ami jó hír, ezt üdvözöljük. Tehát nem az adófizetőkre hárulna a bankok megmentése, hanem a részvényesek kellene, hogy ebben nagy részt szerepet vállaljanak. Elnézést, elnök úr, hogy itt túlléptem a rendelkezésemre álló időt, ezt azonban fontosnak tartottam mindent elmondani, és várom a kollégák hozzászólását, amelyek hozzájárulhatnak a mi álláspontunk tisztázásához. Köszönöm, Liza. Akkor megkezdjük a felszólalások sorát Franciaország részéről. Krisztof Kallesz úr van itt, a francia parlament Európai Ügyek Bizottsága képviseletében. Mint említettem, három perce van mindenkinek a felszólalásra. Kérem, hogy mindenki tartsa ezt az időkorlátot, mert egyébként nagyon nehéz lesz kézben tartani az ülést, tehát öné a szó. köszönöm, elnök úr. Először is egy kicsit a tapasztalatokról beszélnék mert azt gondolom, hogy erre is számítanak a nemzeti parlamentektől. Franciaországban ugyanis ugye átéltük ezt az első évet, az európai szemeszter első évét, amely folytatódni fog a pénzügyi törvényel, illetve egyéb jogalkotási anyagokkal, és hát a bizottságnak a pénzügyi, pénzügyekre vonatkozó javaslataiban is reflektálódni fog. Két kérdés merült fel, amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell. Nyilván itt most francia szempontokból tárgyalom a dolgot. Az első a ritmus, tehát az, hogy a költségvetési kiigazításnak milyen sebességgel, milyen ritmusban kell történnie, amely ugye azzal járt, hogy a bizottság halasztotta Franciaország célkitűzéseit, de a vita, amely ehhez elvezetett, nyilván elég, elég gazdagító volt, információban gazdag volt, mind a bizottság, mind pedig a francia parlament szempontjából. Az eredeti bizottsági javaslatok túl brutálisak voltak, és az a veszély fenyegetett, hogy ezek a nagyon kemény intézkedések a gazdasági tevékenységre és növekedésre negatív hatással lehetnek. Nagyon örültünk annak, hogy a bizottság meghallgatta a francia ellenvetéseket, és ennek alapján kiigazította a dolgokat. Az IMF maga is kimondta azt, hogy a költségvetési igazítás, kiigazításnak a hatásait alábecsülték. A második dolog, amiről beszélnék, az szintén egy e, fontos dolog, a strukturális reformokra vonatkozik. Hova akar eljutni a bizottság az ajánlásaival? milyen mértékben avatkozik be a nemzeti szakpolitikákba, milyen mértékben dönthet az Európai Bizottság, milyen mértékben nyilvánulhat meg? Egyértelmű, hogy a Franciaországnak címzett ajánlások strukturális reformok vonatkozásában nagyon részletezettek voltak, és túl messzire mentek Eh, egy ajánláshoz képest. Azt gondolom, hogy ez egy igazi kérdés, ez egy komoly kérdés, mert eh, noha az Európai Bizottságnak eh, joga van célkitűzéseket megfogalmazni, azt gondolom, hogy ez a tagállamokra tartozik, a nemzeti kormányokra, nemzeti, nemzeti parlamenti többségekre, hogy elvégezzék a, a vitát. Ez megtörtént egyébként a francia parlamentben. Oli Rehn is eljött, én azt gondolom, hogy nem volt ez haszontalan, de az, hogy meddig mehet el a bizottság az ajánlásaiban, azt gondolom, hogy egy fontos kérdés, és ez, ez többször felmerült Franciaország és a bizottság párbeszéde során. Köszönöm Keres úrnak. Most pedig a Magyar Nemzeti Parlament nevében Márkiár asszony következik. Elnök úr, köszönöm a szót. Az ország specifikus ajánlások tervezeteiről intenzívebb párbeszédre és több kétoldalú konzultációra lenne szükség a tagállamok és az Európai Bizottság között az álláspontok világos tisztázása érdekében. Emellett az ajánlásokat megalapozó országértékeléseket szükséges volna idejében, azaz sokkal korábban megismerni, ezáltal időt hagyva az információ torzulásból adódó félreértések kiküszöbölésére. emellett fontos előrelépést jelentene ha a bizottság lényegesen nagyobb fokú rugalmasságot tanústana az ajánlások szövegének módostására és nagyobb mértékű nyitottságot kellene mutatnia az ownership et veszélyeztető politikai kockázatok kezelésére. a magyar parlament rendkvüli érdeklődést tanúst az európai szemeszter iránt az európai ügyek bizottsága a nemzeti reformprogram késztését koordináló államtitkár dr. cséfalvai zoltán többszöri meghallgatásán keresztül tájékozódik az ország specifikus ajánlásokról a two thousand and fourteen twenty as tervezés során magyarország kiemelt figyelmet fordt az ország specifikus ajánlások teljestésére és jelentős forrásokat szán a foglalkoztatás fejlesztésére és gazdaságfejlesztésre magyar részről egyértelműen úgy véljük hogy nagyobb figyelmet érdemelne a hosszú távok, távú reformok és fő politikai irányok kérdése. szerintünk a bizottság túlságosan ragaszkodik az országspecifikus ajánlások részleteihez a hosszú távú szempontok kárára. egyetértek tehát a korábban szóló francia delegált megjegyzéseivel magyarország egyetért ugyan az ajánlások főbb irányaival rá vonatkozóan ugyanakkor rá kell mutatni arra a bizottságnak jelentős hangsúlyt kellene fektetnie a fő irányokra és célokra és szabadabb teret kellene adni a tagállamoknak a megválasztott eszközök alkalmazásában. különösen hangsúlyozni kell azon részletekre vonatkozóan amelyek egyértelműen a tagállamok kompetenciájába tartoznak. nem vezet eredményre ha a bizottság kiterjesztően értelmezi a hatáskörét és feladatkörét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Muchas gracias, señora Magyar, en representación de... Köszönöm. Köszönjük az előadást, most pedig az EPP koordinátor kapja meg a szót. Gozesz úr. Merci, merci, monsieur. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Először is azt húznám alá, hogy nagyon pozitív légkörben folytatjuk itt a parlamenten belül a tárgyalásokat az egyes frakciók között, és én azt gondolom, hogy elég hamar el fogjuk majd érni ebben a nehéz kérdésben a megfelelő kompromisszumos megoldást. Én az ajánlásokkal kapcsolatban elhangzottakra reagálnék. Én voltam a raportőre ennek a témának annak idején, amikor a szemeszter megszületett, és mi döntöttünk úgy, hogy az ajánlások legyenek részletesek. Azért azért legyenek részletesek, mert régebben annyit mondani, hogy strukturális reformok, és aztán pont, ez nem volt érthető. A részletek azért is szükségesek, hogy később lehessen értékelni az eredményeket, a kritériumokat, megvalósultak-e, a célek megval- célok megvalósultak-e, illetve ki lehet térni egyéb tényezőkre is. Szeretnék emlékeztetni még egy másik dologra is. A kollega a bizottsági javaslatairól beszélt. Nos, Barozó úr hibát követett el, amikor a bizottság ajánlásairól beszélt, eh, mert valójában amikor a tanács elfogadja ezeket az ajánlásokat, akkor azok már nem a bizottság ajánlásai, hanem a bizottság által javasolt ajánlások, amelyeket maguk a tagállamok fogottak, fogadtak el. Nyilván ezek az ajánlások ebben az értelemben a tagállamoknak a döntéseit tükrözik eh, és eh, innentől kezdve nem lehet azt sem mondani, hogy a bizottság akar kormányozni. Hogyha a bizottság, hogyha a bizottság javaslatait a tagállamok elfogadják, az azért van, mert el akarták fogadni. Megtehették volna, hogy nem fogadják el, akkor kellett volna protestálni, és esetleg ellenezni az ajánlásoknak a tartalmát a polgáraink szempontjából is fontos, hogy közérthetőek legyenek ezek a különbségek, mert látjuk, hogy kiszerettek Európából a polgárok, ha úgy tetszik, és mindenért a bizottságot hibáztatják. A kollégáknak itt tudniuk kell, hogy a jogalkotási munka az gyakorlatilag egy társ döntéses munka, a bizottság javasol és végrehajt, de a szerepe korlátozott és keretek közé szorított. Nem akarom bőlére ereszteni, csak annyit szeretnék elmondani még, hogy az előadó nő kitért a reformoknak a társadalmi hatásaira, és én ezt akceptálom is, de ezen kívül azt is elemezni kéne, hogy mi történne, ha nem hajtanánk végre ezeket a reformokat. Mert persze legyen európai szolidaritás a szegényebb országok iránt, de amennyiben nem léptek volna ezek az országok, akkor még sokkal szörnyűbb lenne a társadalmi helyzet ezekben az országokban. Ráadásul az euróba inkább befelé igyekeznek még az országok, nem pedig ki akarnak menni ebből. Azt látjuk, hogy az európai szolidaritás szolidaritás eh, az, eh, az fontos, ez eh, egyébként is egy kormányközi Európa sok szempontból, nyilván nem könnyű a program alá vont országoknak a programot végrehajtani, de látjuk már az első eredményeket. Ennyit szerettem volna mondani. A legfontosabb az, hogy mindenki tudja azt, hogy mi a bizottság szerepe, és mi a tanács szerepe, a tagállamok szerepe, és ne zavarjuk össze a polgárainkat, ne címezzük rossz helyre a kritikánkat. Az ajánlások tehát ellettek fogadva a tagállamok által, és nyilván nélkülük nem is létezne gazdasági és gazdaságpolitikai koordináció. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gossesz eh, úr, hogy eh, felszólalásában tisztázott néhány szempontot. Most pedig Írországból Linz úrnak adnám meg a szót, aki az Költségvetési és Gazdasági Reformbizottság képviselője. Köszönöm szépen az Ír Parlament nevében Szeretnék én is köszönetet mondani Ferejre asszonynak a jelentését, ez egy nagyon hasznos alapja a mai vitának, illetve az ECON szakbizottságnak, hogy megszervezte ezt a találkozót. 2010. december óta vesz részt Írország a programban, és 85 milliárd euró csomagban részesültünk, ezen kívül tehát ez az Európai Uniótól, valamint oldalú alapon az Egyesült Királyságtól, Svédországtól, illetve az IMF-től. A program 11 részletes missziót tartalmazott, ezek jelentése nyilvánosan hozzáférhető. Itt azt is el kell mondani, hogy ezeket az eredményeket nagyon kemény áldozatok révén sikerült megvalósítani. Ami a költségvetési ellenőrzést illeti, itt a végcélt kell, hogy szem előtt tartsuk, itt pedig arról van szó alapvetően, hogy kézzel fogható szociális hasznot hajtsunk a polgárok javára. Azt hiszem, hogy ezt a végeredményt nem megfelelően kommunikáltuk, és azt kell tisztázni, hogy mi az általános jövőképünk a fenntartható növekedés az európai szociális modell kapcsán túl kell lépnünk a konszolidáció és a megtakarítások terminológiáján, és a növekedésre, a prosperitásra kell helyezni a hangsúlyt. A bizottságnak felül kellene vizsgálnia az ország specifikus ajánlások minőségét, és azzal is egyetértek, hogy támogatnunk kell a fokozottabb beruházási tevékenységet, hiszen ezzel tudunk több munkahelyet teremteni, és a mai hozzászólásunkban erre külön hangsúlyt helyezünk. Két szempontot szeretnék kiemelni az EU szintű gazdaságirányítással kapcsolatosan. Az első megjegyzésem a parlamenti ellenőrzésre vonatkozik ezen a kritikus politikai területen. Az ECON mostani ülésének naprendjén a szemeszter szerepel 2013-14-re vonatkozóan, a litván elnökség alatt egy konferenciára fog majd sor kerülni ebben a témában, és a 13-as bekezdés szerinti, szerinti konferenciára is sor kerül. Ez azt jelenti, hogy négy konferenciát tartunk négy hónap alatt gyakorlatilag ugyanabban a gazdaságpolitikai témakörben. A kérdés az, hogy ez mennyivel járul hozzá ahhoz, hogy az egész jövőjét megfelelően alakítsuk. Nem tudom, hogy hogyan lehetne hatékonyabban eljárni. Úgy tűnik számomra, hogy a nemzeti parlamenti képviselőknek gyakrabban kellene találkozniuk és eszmét cserélni egy költségvetési év során, illetve EU szinten a tanácson belül ez eh, egyaránt feltételezi az európai parlamenti képviselőkkel való szorosabb kapcsolattartást, és eh, feltetőleg ezzel lehet az eszmecsere során biztosítani eh, mind a nemzeti, mind pedig az európai érdekek érvényesülését. Megfelelő előkészítő anyagokra van szükség, az egyes konferenciák előtt, és én szeretném a véleményüket megismerni ezen konferenciákkal kapcsolatosan. Thank you very much indeed, Mr. Köszönöm szépen, Linz úr. Most pedig a spanyol gazdasági szakbizottság elnökének, Lanzuela úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek és együtt lehetek az európai parlamentbeli kollégáimmal. Körülbelül 13 hónapja történt Spanyolországban, hogy a kockázati felár 600 bázispont fölé emelkedett, és most pedig 140, eh, 244-en áll. Ez sok minden eh, következtetésre enged eh, minket jutni. Ez kapcsolódik az országspecifikus ajánlásokhoz is, hiszen alapvetően áttekintettük az elmúlt 20 hónapban a gazdaságpolitikánkat. Hónapról hónapra dolgozunk ezen, és folytatódik is ez a munka. Nagy korrekciót hajtottunk végre a makroökonomiai egyensúly hiányok terén, ez már 20 hónapja folyik ez a munka. Három területről kell beszélnem ebben az összefüggésben. Először is a költségvetési konszolidációra volt szükség, amit végre is hajtottunk, hogy biztosítani tudjuk a költségvetés fenntarthatóságát. Másodszor pedig újra kellett tőkésíteni a banki ágazatot, és át kellett a szerkezetét alakítani, hogy ne legyenek kétségek a banki ágazat fizetőképessége tekintetében, és ez rövid távon a vállalati és a lakossági piacon és a hitelezést kívánta előmozdítani. Harmadszor pedig nagyon sok strukturális reformot kezdtünk el végrehajtani, hogy a versenyképességünket növelni tudjuk, akár a külkereskedelmi egyensúly tekintetében is ezt javítandó is. Ez javította az egyensúlyt, az egyenlegünket 40%-kal, és ezért eh, nagyon hasznosnak tartjuk ezeket az ajánlásokat. A bizottság eh, egésze adta ki ezeket az ajánlásokat, nem csak a bizottság elnöke, és eh, továbbra is nagyon lényeges, hogy valódi gazdasági és monetáris uniót tudjunk kialakítani, ez a legnagyobb célunk és a legnagyobb kihívás előttünk, és ez a költségvetési, illetve bankunióból indulhat ki. Ezek nagyon fontos kihívások és célkitűzések. Spanyolország úgy gondolja, hogy ezek azok a célok, amelyeket rövid távon is el kell kezdeni már követni. Köszönöm szépen, most pedig Philip Debaker úr kapja meg a szót. Ő az Európai Parlament liberális frakciójának az árnyék előadója. Welkom aan alle nationale parlementsleden. Het is een heel belangrijk... Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném üdvözölni ebben a fontos dialógusban a nemzeti parlamentek képviselőit és Ez a párbeszéd, ami ma délután folyik, nagyon lényeges témákat érint, ahogyan Gozesz úr is elmondta a korábbi felszólalásában. Két fontos dologról beszélünk. Egy, hogyan tudjuk elérni a nemzeti intézményekben és az európai intézményekben azt, hogy a válság felvetette kérdésekre választ találjunk, másodszor pedig hogyan tudjuk a vezető szerepet megtalálni ebben a munkában. Itt demokratikus legitimitásról is szó van. És egy pillanatra szeretnék elgondolkodni azon is, hogy miért fontos úgymond a normalitás újra meghódítása, visszahódítása. A tagállamok magukra vetnek ki most korlátozásokat, például a banki ágazatukra is, hogy a normál üzletmenetbe vissza tudjanak térni, és a kockázatokat a normális keretek között tudják tartani. Több tagállam ebben már előrelépéseket tett, és úgy gondolom, hogy van itt valami olyasmi, ami még 5 évvel ezelőtt is hihetetlen lett volna, hogy el tudjuk érni. Ezért úgy gondolom, hogy jó irányba kezdtünk el lépéseket tenni. Ahogyan Gosszesz úr is elmondta, meg kell tenni a magunk javaslatait a megerősített gazdasági együttműködésre nézve és felügyeletre nézve, és az Európai Tanács által jóváhagyott irányt kell követnünk. A nemzeti parlamenti kollégáink sokszor ellenségesen állnak ezekhez az intézkedésekhez. Az Európai Unió az Európai Parlamentnél talán még a Nemzeti Parlament számára is fontosabbak ezek a kérdések. Az európai intézmények közé tartozik az Európai Tanács is, amely elfogadja a tagállamok nevében a különböző jogszabályokat. Ilyenkor a tagállamok kötelezettségeket vállalnak arra, hogy a túlzott költségvetési hiányokat megpróbálják elkerülni, illetve strukturális reformokat hall, hajtanak végre ennek érdekében. Az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is megvan a maga feladata ebben a folyamatban, és az európai nemzeti parlamenteknek is egyeztetniük kell a kormányzatukkal, hogy a gyakorlatban tudjuk elérni az említett célt, vagyis a normalitás új helyreállítását ez sokkal szükségesebb ma, mint bármikor. Az, a tagállamok számára nagyon fontos, hogy egyre inkább egy irányba mutassanak az erőfeszítéseik, és ehhez strukturális reformokra van szükség. Fontos ezeket az eszközöket részleteikben is kidolgozni, Beszélek most a kutatási kiadásokról, a fejlesztésről, az infrastruktúra fejlesztésekről, stb. stb. A mai eszmecsere pontosan ezért nagyon lényeges, hogy az állampolgárok ügyének előmozítása érdekében együtt tudjunk gondolkodni. Köszönöm szépen Debakker úr, Szlovénia parlamentje részéről a pénzügyi és Monetáris Politikai Szakbizottság elnökének adom meg a szót három percben. Najlepša hvala za besedo. Uvodoma nekaj kritičnih misli, govorimo o tem, da je ta... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék egy kritikus megjegyzéssel nyitni Mindannyian fontosnak tartjuk ezt a párbeszédet, és ezzel én egyet is értek, az együttműködést erősíteni kell az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között, valamint az Európai Bizottsággal is akkor, amikor is a makrogazdasági irányításról beszélünk. Ugyanakkor azért azt lássuk be, hogy most másfél óránk van. Nyilvánvalóan nem lehet másfél óra alatt az összes tagállam összes ügyét átbeszélni. Ez egy dolog. A másik dolog pedig az, hogy nem tudjuk megbeszélni az európai következményeket sem. Szükség van tehát eh, erre a párbeszédre. Kaptak az nemzeti parlamentek kérdéseket, amelyekre adott válaszukra önök kíváncsiak. Az egyik kérdés az volt, hogy a, az ajánlások kerete megfelelő-e, a, alkalmas-e nemzeti tényekhez való illeszkedésre. Nos, én azt gondolom, hogy Nekünk ezt egyszerűen a torkunkon lenyomják, tehát igazán lényegtelen, hogy szeretjük vagy nem, mert Szlovénia a adott esetben éppen azok között van, talán azok között is a legelső, akiket legközelebb kell majd kisegíteni a szlovén válság, illetve az eladósodottság önmagában nem írná azt elő, hogy mi legyünk a, a, a következők az állami háztartás konszolidálásának legjobb módja a növekedés beindítása. Fel kell tennünk a kérdést, hogy a jelenlegi modell az kedvez-e a növekedésnek, illetve a munkahelyteremtésnek, vagy éppen ellenkezőleg ezeket a célkitűzéseket akadályozza. Ami az ajánlásokat illeti, elmondanám, hogy az európai intézmények nem találták fel a kereket újra Szlovéniával kapcsolatban, tehát amit ők írtak a bankrendszerről, illetve a túlzott eladósodásról, az számunkra nem újdonság. Mégis idén is, és nyilván jövőre is, Szlovénia mindent megtesz, hogy ezeket az ajánlásokat végrehajtsa. Mi éppen most készítjük a jövő évre vonatkozó költségvetésünket, és ennek már látjuk, hogy bizonyos társadalmi konfliktusok lesznek a következményei, ezek pedig lelassítják az egész folyamatot. A jelentés szellemében elmondhatom, hogy vannak persze konkrét dolgok, konkrétumok, amelyek a parlamentekre, illetve a polgárokra vonatkoznak, ezek benne vannak a jelentésben, ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy az elkövetkezendő hónapokban a nemzeti parlamenti felelősség megnövekszik, Eh, nekünk, Európai Uniónak be kell bizonyítanunk azt, hogy eh, képesek vagyunk kezelni ezt eh, a válságot, mielőtt teljesen elterjedne az európai választásokon az euroszkepticizmus és győzelemre nem ne kerülne vagy hatalomra ne kerülne. Tehát mielőtt ez bekövetkezik, mielőtt a választások bekövetkeznek, bizonyos hibákat ki kell küszöbölnünk, és a nagy szavaktól, a növekedéstől, az em, a, a foglalkoztatástól végre a megvalósítás irányába kellene lépnünk. Köszönöm szépen, Feresz úr! Lettország nevében Oszolinsz úr következik, a gazdasági szakbizottság vezetője. Uh, thank you, sir. Köszönöm, elnök úr. A lett nemzeti parlament is vitát folytat az ország specifikus ajánlásokról. 2013. május végén a, par, a Letországra vonatkozó ajánlásokat megkaptuk, és ezt követően júniusban a gazdasági miniszter tárgyalt a bizottsággal az ownership mértékét növelni lehetne. Itt alapvetően nem tudunk nem, a parlament szintjén teljesen egyértelműen reagálni Különösen, amikor itt a hosszú távú projektekre beszélünk, avagy a szociális segítségnyújtási rendszerről, a nyugdíjrendszerről, itt két-három napnál hosszabban kell a parlamenten belül vitát folytatni ezekről a kérdésekről. Ami pedig az ország specifikus ajánlásokat illeti, itt az európai finanszírozásról szólva, illetve a szükséges reformokról szólva lett ország, nem lévén az EU zóna tagja, egyelőre nem tudjuk megjósolni a az átgyűrűző, áthúzódó hatásokat. A költségvetési fegyelmet illetően itt voltak bizonyos hiányosságok a gazdaságpolitikában, és a szigorú költségvetési politikának kell az egyik sarkövének lenni a gazdaság politikai keretnek Lettországban. Elfogadtunk a költségvetési fegyelemre vonatkozóan 2013 elején egy törvényt, és ennek a rendelkezések hivatottak biztosítani a az egyes gazdasági ciklusokban a költségvetési egyensúlyt, és mindenek során figyelembe véve az esetleges negatív hatásokat. A költségvetési tanács megerősítése is napirenden szerepel, amely elsősorban hivatott biztosítani a költségvetési fegyelemről szóló törvény végrehajtását, és a tanács hat tagja körül, közül hármat már kijelöltünk. Köszönöm szépen, és várjuk kíváncsian a további vitát. Köszönöm szépen, és Affalinsz úr következik az ECR nevében, pedig Epping úr kap szót, mint árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok minden elhangzott már, úgyhogy én csak röviden a francia nemzeti parlament képviselőjére szeretnék reagálni. néhány érdekes dolgot említett. Mi marad gyakorlatilag a nemzeti parlamentek jogköréből, jogköréből ha egyre több hatáskör áthelyeződik Brüsszelbe, merült fel a kérdés. Én támogatom az európai szemeszterek rendszerét, ugyanakkor mi is látjuk, hogy az Európai Monetáris Uniónak egy államháztartási unióvá kell alakulnia. Nagyon fontos azzal is tisztában lenni, hogy megfelelő ellenőrzés érvényesüljön, Ugyanakkor felmerül az a kérdés is, hogy a nemzeti parlamentek ezen belül milyen jogkörökkel, milyen hatáskörökkel rendelkezhetnek. Nagyon fontos, hogy ne ürüljenek ki a nemzeti parlamentek jogai. Ha a költségvetés Brüsszelből készül, és ott írják elő a hiányok visszaszorítását, akkor ezek a kérdések mindenféleképpen felmerülnek. Nem tudom, hogy ez a gazdasági egyensúly vagy egyensúly hiány tekintetében milyen hatásokkal járhat. Akár ha Írországra, Ciprusra vagy Spanyolországra gondolunk, miközben Németország és Hollandia komoly kereskedelmi töbletet halmozott fel. Németországban is alacsonyabb szintek a bérek. Ez, ezek a kérdések mind szorosan érintik a nemzeti hatáskörök kérdését. És még egy lépést előre kell tenni egy ex ante adópolitikai ellenőrzés területén, a szociális területen, a reformok terén. A javaslatokat a bizottságnak kell elkészítenie. A ha, ha mindez így történik, akkor a nemzeti parlamentek jogalkotási jogköre vagy hatásköre még inkább szűkül. A bizottság, a tanács feladatait mindenféleképpen össze kell hangolni a nemzeti parlamentek szerepével, mert hogyha egy tagállamban rosszul alakulnak a dolgok, vagy megtakarításokra van szükség, akkor ezt végül is az erre hozott intézkedések tekintetében a nemzeti parlamenteknek, az ott ülő képviselőknek kell majd a választók felé felelősséget vállalni. Tehát itt végül is mind ez a vita erről szól, nem minden polgár fogadja el, hogy Brüsszelből mondják meg, hogy a nyugdíjrendszert meg kell reformálni, vagy a szociális rendszereket meg kell reformálni. Itt egyfajta egyensúlyra van szükség az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek között, illetve az Európai Unió hatáskörei között. és véleményem szerint vannak olyan hatáskörök, amelyeket nemzeti szinten jobban lehet. A portugál nemzeti parlament nevében a Költségvetési Bizottság elnöke Caprita úr, három percben kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondoljuk, hogy már ennek a vitának a megszervezése is nagyon előremutató lépés mert lehetővé teszi számunkra, hogy politikailag felmérjük európai szinten és nemzeti szinten is az ország specifikus fel, ajánlások helyzetét. Ezeket a bizottság tette, és nagyon elégedettek vagyunk Ferejra asszony felszólalásával, hiszen ő is elmondta, hogy ahhoz, hogy megoldást találjunk a válságra, ahhoz az okokat is észben kell tartanunk, és ezen a héten volt az ötödik évfordulója a Lehman Brothers csődjének, ezért nagyon fontos, hogy ezt európai kihívásként érzékeljük és értékeljük, politikai együttműködésre szólítva fel mindenkit, és nem csak rövidtávú megoldásokat kell találnunk ezekre a problémákra, hanem hosszú távon is fenntartható növekedést, közép és hosszú távon pedig foglalkoztatás bővítést kell elérnünk. Ezért a portugál parlamentben nagyon fontosnak tartjuk, hogy aktívan vegyünk részt az európai szemeszterről szóló vitában. Már csak azért is, mert tudatában vagyunk, hogy mennyire lényeges egy ilyen vita egy olyan országban, amely nagyon nehéz időket él a különböző kiigazítási csomagok miatt, ezekről nemzetközi partnereinkkel egyeztetünk folyamatosan. Úgy gondolom, hogy egy másfél órás vita egyáltalán nem elég erre. Az a portugál parlamentben is meghallgathattuk Pereira asszony beszámolóját. Ő azért jött el a portugál parlamentbe, hogy beszámoljon a véleménytervezetéről. Sharon Bowles is megjelent ezen a vitán. Mindebben az a legfontosabb, hogy rendszeres legyen ez az eszmecsere, és mindenki megfelelő információt kapjon a többiek munkájáról. Nem csak adhok alapon kell ilyen eseményeket szervezni, amikor az Európai Parlament és a nemzetközi parla- vagy a nemzeti parlamentek valamelyike ezt opportunusnak tartja, mindenképpen rendszeressé kell tenni az ilyen találkozókat és eszmecseréket, biztosítandó azt, hogy az euró jövőjét biztosítsuk, illetve az európai gazdaság jövőjét, és elkerüljük az egyensúly hiányokat a különböző költségvetésekben. Nem szabad megfeledkeznünk mindennek a szociális következményeiről sem, beszélek most a túlságosan merev kiigazítási politikákról. Ezért Portugália nagyon sokat tesz azért, hogy a külső célkitűzéseket elérje, ugyanakkor nem tűzhetjük magunk elé ezeket a célokat minden áron, különösen, hogyha ez túlzott munkanélküliséghez vezet, vagy éppen a negyedik recessziós évhez. Ezért gondolom, hogy ebben tovább kell lépnünk, az a bankuniót meg kell valósítani, biztosítandó azt, hogy az adóügyi harmonizációt és elindítsuk, valódi gazdasági és monetáris unió alakuljon ki az euró zónában, és aztán hosszú távon a 28 európai tagállamban is. A válság nem egyik vagy másik tagállam hibája, ez mindenkinek a válsága, és csak együtt tudjuk megoldani. Köszönöm. Köszönöm szépen Szlovénia nevében az Európai Ügyek Szakbizottságának alelnöke, Osterman asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a Nemzeti Parlamentek képviselőjét, illetve az Európai Parlament képviselőit is szintúgy. 2013. júniusában Szlovéniában részletes vita zajlott arról, hogy mit tartalmaznak az Európai Bizottság által tett ajánlások. Szeretnénk, ha minél szorosabban bevonnának minket az európai szemeszter munkájába. A szakbizottság úgy döntött, hogy az Európai Bizottság által tett ajánlások megfelelőek és előnyösek az ország számára. Továbbá lehetővé teszik a megfelelő intézkedések meghozatalát a kormányzat részéről. Nem csak a nyugdíjreformra vonatkoznak ezek az ajánlások. Elképzelhetetlen minden tagállamra nézve egységes ajánlásokat tenni. Nagyon fontos, hogy ezek a jövőben is országspecifikusak legyenek, a ránk vonatkozó ajánlások jól előkészített ajánlások, és a mi esetünkben elsősorban a költségvetési helyzetről szólnak, a foglalkoztatásról, a fejlesztésről, illetve a gazdaság bizonyos specifikus területeiről. A banki ágazatnak a reformjait is sürgetik ezek az ajánlások, az európai szemeszternek a célja pontosan a gazdaságpolitikák összehangolása. Éppen ezért nagyon hasznos volna, hogyha minden tagállam részt venne ebben az együttműködésben, már ami az eurozóna irányítását illeti. Az Európai Unió gazdaságai egyre inkább összefonódnak, és ennek megvannak a következményei, ennek tudatában kell lennünk. Most pedig az Európai Parlament foglalkoztatásügyi szakbizottságának a elnöke következik, Beres asszony. Merci, euh, cher président. Köszönöm, kedves elnök úr, kedves kollégák! Egy ilyen rendezvú önök számára és a mi számunkra is fontos. Említették, hogy másfél óra nem elég de azért azt lássuk, hogy hál' Istennek nem csak ez az egy-másfél óra áll rendelkezésre, hanem valójában ezek megszaporodtak, és a fiskális kompakt révén sokasodnak is. Az elkövetkezendő hónapokban is lesznek ilyen jellegű találkozások. Három dologról beszélnék. Az első számunkra, parlamenti képviselők számára, függetlenül attól, hogy európai vagy nemzeti parlamenti képviselők vagyunk, az a fontos, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács finomítsa ezt a folyamatot oly módon, hogy az ország specifikus ajánlásokat nyilván az Európai Bizottság ajánlásai képezik, mégpedig a növekedés alapján, tehát az Európai Bizottság elfogadja ezeket az ajánlásokat, megfogalmazza ezeket az ajánlásokat, ugyanakkor demokratikusabbá kell tenni ezt a folyamatot. Beszélni kell arról, hogy ami a diagnózist illeti, mik a közös pontok, például a növekedés vizsgálata a diagnózisnak egy központi elemét kell, hogy képezze, és aztán ezt a diagnózist el kell végezni egyes országokra lebontva is. A tanács a saját megközelítésében túlbecsüli a multiplikátor hatásokat, illetve az egyes tagállamok folyamatainak hatását egy más tagállam folyamataira. Például van egy ilyen rögeszme, mi szerint az egyes országok foglalkoztatottsága is ilyen közvetlen hatást fejt ki a másik eh, tagállamra. Eh, ami a globális kereteket illeti, én egyetértek azokkal, akik azt gondolják, hogy szociális indikátorokra is van szükség, és észszerű megközelítésre a tagállamokban, az európai, ez eurozónán belül pedig különösen. Amikor ezt a folyamatot végrehajtjuk, akkor arra is gondolnunk kell, hogy a strukturális folyamatok, például a bankunió létrehozása gyakorlatilag nagyon komoly felhajtó erőt fognak majd jelenteni reményeink szerint a növekedés beindításában. Köszönjük. Köszönöm, Beret asszony. Most pedig Gálperc asszony következik az EPP részéről. Elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a nagyszerű munkát, e, és a nemzeti parlamentek képviselőinek is, hogy e, közös e, eszmecserét folytathatunk. Azt tapasztalom a előrehaladtával a beszélgetésnek, hogy teljesen más nézőpontokat is megvilágtanak számunkra és ez rendkvül hasznos lehet. ami pedig a jelentést és az európai szemesztert illeti két szempontból szeretnék hozzászólni egyrészt az időbeliségével kapcsolatban másrészt a tartalmával kapcsolatban. ami az időbeliségét vagy ritmusát illeti ennek az európai szemeszternek a jelentéstevőnek a figyelmét eh, fel szeretném ferreira asszonynak a figyelmét hvni arra hogy jó lenne ha elgondolkoznánk azon hogy a nemzeti költségvetésekkel hogy lehet szinkronba hozni az európai szemesztert mert sok tekintetben az országspecifikus ajánlások amit közösen elfogadnak már a tanáccsal annak a megállaptásai az adott évi költségvetésre hatnak ki ezért abba bele kell avatkozni ebbe a folyamatba. ami a tartalmi elemeit illeti először is a hasznossága szempontjából szeretném megközelteni nézzük meg ennek a körnek azokat az elemeit amik akár konferenciák akár az európai szemeszter hete lehet hogy milyen hasznossággal brnak a magával az európai szemeszterrel kapcsolatban adnak e több tartalmat neki vagy eh, kevésbé hasznosak. ami a további tartalmát illeti ugye ez egy évről évre elkésztett jelentés ami kell hogy a folyamatosságot tükrözze. sok tekintetben egyet kell értenem a nemzeti parlamentek képviselőivel hogy ezek az elemzések inkább a múltra irányulnak egészen szakpolitikai mélységűek ami nem lenne baj de előremutatónak kell lenni a javaslatnak is legalább ugyanolyan mélységben hogy nehogy az a látszat legyen ami kommunikációban sajnos megjelenik hogy a bizottság sokszor úgy nyilatkozik meg az országspecifikus ajánlásokról mintha azok kőbe lennének vésve és azon változtatási lehetőség nem lenne úgyhogy óvatosan kell alkalmaznunk ezt a nagyon jó célt amit eredetileg meghatározunk hogy valóban azt érjük el vele amit szerettünk volna egyrészt egy rendezett államháztartást gazdasági növekedés segtését és a túlzott makrogazdasági egyensúlytalansági hiányoknak a kezelését. ehhez azonban összehasonltható módszertan kell és nem értékelés hanem elemzés. úgyhogy azt szeretném javasolni hogy nagyon nagyon fontos hogy az a sok munka amit mindenki elvégez a folyamatban a végén nehogy eredménytelen legyen. köszönöm elnök úr! Köszönöm szépen, Gálperc asszony. Végül pedig megadom a szót horvát kollégámnak, Matevics asszonynak. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem e, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve a vélemény készítőjének ezért a kiváló és részletes e, véleménytervezetért. Üdvözlöm a Nemzeti Parlamentek képviselőit. Szeretném hangsúlyozni, hogy az egyik legfontosabb kihívás a sikeres gazdaságpolitikában a monetáris és e, költségvetési politikák összehangolása, és ide kapcsolódik a szemeszter is, amelynek pontosan ez a célja. A monetáris politikák kiigazítására is sok helyütt szükség van. Összehangolva a költségvetési politikákat, az is nagyon fontos, hogy a strukturális reformokat összehangoljuk. A tagállamok elsősorban arra összpontosítanak, hogy az európai stratégiai dokumentumaiban kidolgozott célokat elérjék. Ez nagyon lényeges. Az ország specifikus ajánlásokat úgy is tekinthetjük, mint horizontális ajánlásokat. Az ajánlások tagállamonkénti elemzéséből pontosan kiderül, hogy sok ajánlás megismétlődik a különböző tagállamokban például az állami szektor hatékonyságának javítása, a munkaerőpiac megjavítása, a nyugdíjrendszer kiigazítása, a belső piac megerősítése, a proaktív foglalkoztatáspolitikák adóelkerülése, elkerülése, illetve az ifjúsági munkanélküliség és általában a munkanélküliség visszaszorítása. Ezek azok a területek, amelyek gondot okoznak minden tagállamban de az európai és a nemzeti szemesztereknek pontosan a tapasztalatcsere a nagy erőssége. Annak a feltárása, hogy a különböző tagállamokban ezeket az intézkedéseket hogyan hajtják végre. Tehát a mi közöttünk zajló e- eszmecseréről és tapasztalatcseréről van itt szó, a tagállamok ebből tanulhatnak, hogy elkerüljék a jövőben a hasonló hibákat, és hatékony szinergiákat dolgozzanak ki a válság leküzdésében. Köszönöm szépen. Köszönöm, Meletics asszony. Ezzel lezárhatjuk a felszólalások sorát, most pedig visszaadom az előadó asszonynak, Ferejra asszonynak a szót. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Mindannyian egyetértünk, hogy a nemzeti politikák nem csak nemzeti szinten felmerülő kérdést jelentenek, hanem európai szinten is. A tagállamok által hozott döntések, különösen azokról beszélek, akik közös pénzt használnak, közvetlen hatással vannak a többi tagállam életére és gazdálkodására is. Beszélt Pereira asszony a multiplikátor hatásról, Epping úr is beszélt arról, hogy Spanyolországban milyen fejlemények történnek. Természetesen, ami az egyik tagállamban történik, hatással van más tagállamok életére, és ami Hollandiában történik, az aggaszthatja a többi tagállamot is, és kellő alappal. Szó esett arról is, hogy mennyire fontos, hogy közös úton járunk, és közös a sorsunk, ezért nem is akarom tovább hozni az időt. Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalását, és most Pereira asszonynak, az előadónak adom meg ismét a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megismételném köszönő szavaimat a felszólalók irányában. Nagyon érdekes volt az elhangzott vita, és arra is rámutat, hogy előrelépést tudunk elérni ezekben az ügyekben, különösen három fő téma körvonalazódott a felszólalásokból. Lehet, hogy felmerül a kollégákban, hogy néhány gondolatot kihagytam, de lejegyzeteltem mindent nagyon gondosan, és az árnyék előadókkal közösen azon fogunk dolgozni, hogy a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegyük a végleges szövegben ezeket az észrevételeket. Úgy vélem az egyik kulcsfontosságú kérdés a jelenlegi gazdasági környezetben pontosan az, és ezt több kolléga is megemlítette, hogy Téves azt hinni, hogy a válságnak a végére jutottunk, és magunk mögött tudhatjuk már. Az is nagyon fontos, hogy építsünk az elindult fellendülésre. Gozesz úrral egyetértek, hiszen ő azt vetegette, hogy szem előtt kell tartanunk, hogy mi volna a helyzet, hogyha nem történt volna intézkedés valószínűleg Görögország kilépett volna az eurózónából, vagyis még nehezebb helyzetben volna, mint most. Történtek tehát intézkedések, fontos lépések. Nagy kérdés, hogy minden a jó irányban történt-e, vagy pedig tudjuk még javítani ezeket az intézkedéseket más gazdasági térségeket, például az Egyesült Államoknak a reakciót is figyelembe kell vennünk, a válságra adott reakciójukra gondolok. Európában és van még tere a módszerek tökéletesítésének, de két dimenziót nagy hangsúlyra kell figyelembe vennünk a pénzügyi szerkezet hiányosságainak a kiküszöbölése nagyon fontos, illetve az, hogy a már létező jogszabályokat a lehető legteljesebb mértékben sikerüljön érvényesíteni. Szó volt arról, hogy milyen előrelépések történtek a bankunió, például az egyik olyan téma, amit nagyon is érdemes továbbvinni. Hallottunk elképzeléseket eh, Ransuela úrtól a stabilizációval kapcsolatosan, a különböző monetáris tranzakciókról és az ESM-ről. Ezek eh, olyan témák, amelyeket eh, közép és hosszú távú összefüggéseiben is meg kell vizsgálni. A négy eh, elnöknek az elképzeléseit is eh, megismertük. Tudjuk, hogy hosszabb távon kell felmérnünk a Monetáris Unió és az EU jövőjét. Koordinációs eszközeink már kezdenek képülni, és az is igaz, hogy eh, elkezdtek megmutatkozni a gazdasági felendülés talpraállás jelei, de az is igaz, hogy a munkanélküliség szintje elfogadhatatlan, ugyanez igaz az államadóságra is. Ezért nagyon lényeges, hogy újra elérjük, hogy az állampolgárok bízzanak Európában, illetve abban, hogy Európa képes megoldani problémáit. Mindez vonatkozik természetesen a teremben ülőkre is. Európának meggyőződésem szerint szerepet kell kapnia a gazdasági fellendülésben, és a trojka működését is újra kell gondolni. Gozesz úr beszélt ezekről a vonatkozásokról. A versenyképességi és konvergencia ösztönzőkről is szó volt, a bizottság a TCI tekintetében foglalkozott már ezzel a gondolattal, támogatandó a strukturális reformokat. Ezek révén jöhetne létre egy olyan rendszer, amely nem bünteti azokat, akik el kívánják érni a célkitűzéseiket, hanem gazdasági reformokat tesznek lehetővé. Sokan beszéltek arról, hogy nagyobb különbséget kell tenni a különböző országok között és a helyzetük között, és a hatos és a kettes csomagban a következő költségvetési tervezési időszakban rugalmasabban kell eljárni már, ami az államadóságok koordinálását illeti. Sokan beszéltek az ajánlások minőségéről. Meggyőződésem, hogy az ajánlások minőségéről egyébként Gálperc asszony is beszélt, és más kollégák is – hogy szükség volna arra, hogy ne csak a minőséget, ennek a javításának lehetőségét vizsgáljuk, de azt is, a Lincs úr említette Írország részéről, illetve Cabrito úr, vagyis az is fontos, hogy demokratizáljuk ezeket a folyamatokat. Keres úr Franciaországból, az első felszólaló elmondta, hogy minden országban fontos, hogy felvállalják azokat az ajánlásokat az országok, amelyeket kaptak, meg kell vizsgálni ezeknek az ajánlásoknak a színvonalát, viszont ezt úgy kell megtenni, hogy az országokban a demokratikus folyamatok ne sérüljenek. Ezek a döntések nagy döntés nagy hatással vannak a többi tagállamra is, tehát nem hozhatja meg a saját kénye kedvére őket minden tagállam. Nagyon fontos, hogy ebben a vitában a nemzeti parlamentek is részt vegyenek, ezen a szerkezeten a jövőben is dolgoznunk kell. Lincs úr beszélt arról, hogy hogyan lehet e struktúrált keretek közé szorítani ezt az eszmecserét. A bizottság és a tanács is tett már ajánlásokat, illetve ezeket az ajánlásokat mindkét fórum jóvá hagyta, viszont demokratikus legitimitásra van szükség, vagyis választott képviselőknek, az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek is szerepet kell ebben adni. Végül is, végül pedig hangsúlyozni kell azt, hogy a sürgősségi politikáknak milyen szerepe lehet, milyen rövid távú hatása van mindennek a foglalkoztatásra, a szolidaritásra és a szociális kérdésekre, hogy ne vezessen ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazása a szociális katasztrófához. Ez az, amit el akarunk kerülni mindenáron Európában. A szociális indikátorokon dolgoznunk kell, illetve a foglalkoztatási kezdeményezéseken is, hogy aztán rövid távon már ami a gazdaság helyreállítási politikákat illeti, ne tévesszük szem elől azt a célt, hogy javítani kell az európai versenyképességet stratégiai módon, de nagyon lényeges az is, hogy mindennek a rövid távú szociális kihatásait is figyelembe vegyük. Az elmúlt évben, években nagyon nagy hatású válsághelyzetekkel találkoztunk. A hiányosságokat ki kell küszöbölni az európai projekt szervezésében. Ez azt jelenti, hogy együtt kell működnünk, együtt kell dolgoznunk az alapvető pillérek lefektetésén. A jelentésem mindezeket az üzeneteket tartalmazni fogja. Nagyon hasznosnak tartom az elhangzott felszólalásokat. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megosztotta velünk a gondolatait. Köszönöm szépen, Eliza. Szeretném bejelenteni, hogy a szakbizottságban Szeptember 30-án szavazunk a véleménytervezetről, a plenáris ülés pedig októberben szavaz a tervek szerint. Szeretném megköszönni a nemzeti parlamenti kollégák munkáját és felszólalásait. Ezek segíteni fognak nekünk, hogy véglegesítsük ezt a munkát. A következő közös megbeszélésünk januárban lesz, amikor az éves növekedési elemzéseket fogjuk taglalni, az Európai Bizottság fogja ezt elfogadni november 15-éig. Az egyéb napirendi pontokhoz érkeztünk, és mivel ilyen nincsen, ezért a 14. pontnál tartunk, csak be kell jelentenem most már, hogy szeptember 23-án Háromtól fél hétig lesz majd a következő ülésünk, illetve kedden 9-től 12.30-ig és 15 órától 18.30-ig szeptember 24-én. Köszönöm mindenkinek a megjelenést és a felszólalásokat, viszontlátásra! Yeah.